napi rendet folytatjuk. A bizottsághoz intézett kérdések órája következik, vagy másfél órája, hogy pontosabbak legyünk. Az euró 10 éveire vonatkozik az első kérdés, biztos úr. Uh, while the experiences with... Köszönöm. A költségvetési koordinációval kapcsolatban pozitívak a tapasztalataink, azonban bizonyos uh, uh, tanulságokat le lehet vonni az első tíz év alapján a költségvetési szigor megerősítése jobb időkben fontossá vált, ezt láthatjuk, illetve a makrogazdasági stabilitásra kihatással lévő szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen ez a monetáris unióra is kihat. A fiskális politika koordinációja kell, hogy vezesse a nemzeti költségvetési politikát az egész ciklus alatt. Mit jelent ez? Jó időkben és rossz időkben egyaránt Nagyobb figyelmet kell szentelni az eh, állami eh, államháztartás hiánya, illetve a köztartozás eh, alakulása kérdésének. Az ilyen fejleményeket kell alaposabban figyelembe venni, alaposabban figyelemmel követni, illetve bármiféle olyan fejleményt, ami a költségvetési fenntarthatóságot, például a folyó fizetési mérleg hiánya, a, az egység munkaerő ö, alakulása, illetve a kiegyensúlyozatlan gazdasági növegetés mindezekhez tartozik. Ennek a koordinációnak és megfigyelésnek az alapvető eszközeit a szerződés, illetve a stabilitási és növekedési paktum egyértelműen lefekteti. Az Európai Közösségi Felendítési Programot november 26-án fogadta el az Európai Bizottság, ami úttörő e, szerepet játszik a költségvetés koordináció terén. Jól mutatja, hogy e, katalizátor szerepet kell, hogy játszon az Európai Bizottság az európai gazdasági stabilizáció politikákban gazdasági elemzéseink alapján az Európai Bizottságban eh, egy teljes, átfogó, eh, minősített gazdasági programot fektettünk le, ez a fellendítési program az európai gazdaságpolitikai keretben lefektetett eh, munkamegosztásra épít. A tagállamoké a költségvetési politika kialakítása, a fiskális ösztönzők céljait meghatározza az Európai Bizottság, figyelembe véve azt, hogy az egész gazdaság fenyítéséhez mi szükséges. A tagállamok pedig eldönthetik, hogy a fiskális ösztönzők pontosan milyen méretűek és típusúak legyenek, itt most az igazi kihívás a koordináció, illetve a nemzeti intézkedések végrehajtásának figyelemmel követése. A bizottság és az ECOFIN tanács közösen eh, ellenőrzi majd a nemzeti intézkedések végrehajtását a felendítési programban lefektetett alapelvek értelmében. A fiskális megfigyelési program szigorú végrehajtása roppant fontos. A nemzeti eh, költségvetési keretek és szabályok ehm, szorosabbra vonása biztosíthatja azt, hogy fenntartható eh, helyzetet alakítunk eh, ki Európa szerte. A növekvő eh, deficitek persze kihatással lesznek a fogyasztásra és általában a beruházásra, és ezt is figyelembe vettük. 30 secondes. Pörkúr következik 30 percre kiegészítő kérdésre. Köszönöm szépen a biztos úrnak a válaszát. Közös felügyeleti politikánk van. A jelenlegi problémák esetében úgy látja-e, hogy az eurócsoport nagyobb szerepet kell, hogy vállaljon? És ami az adózási politikát illeti, ez ugye tagállami hatáskörbe tartozik, úgy gondolja-e, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadása bármilyen módon hatással lenne-e az adóztatási politikára. Vannak-e új módok, eszközök arra, hogy a az Európai Uniós országokban ösztönözzük a gazdasági fejlődést. Well, what is the role of the Eurogroup? Mi is az eurócsoport szerepe pontosan? Jelenleg, és ez várhatóan a Lisszaboni szerződés belépését követően is egy informális fórum, ezért az eurócsoport formális döntéseket nem hozhat, ezeket más fórumokon kell meghozni, még akkor is, hogyha az eurózóna tagjaira vonatkozik. Eh, ez az ECOFIN eh, tanács ez a fórum. Az elmúlt három-négy évben azonban az eurócsoport Jean-Claude Juncker elnökségéhez köthető ez elsősorban, amely 2005-ben következett be. Sokat javult eh, az eszmecserék minősége eh, ezen a szinten, az euró csoport tagjai között együttműködés, a központi bankkal és a bizottsággal szorosabban eh, együttműködnek, az alaposabb költségvetési megfigyelés, illetve szélesebb pénzügyi megfigyelés terén az eurócsoport rendszeresen tárgyal olyan kérdéseket, egyéb kérdéseket, amelyek az euró külső dimenzióját, külső szerepét, az eurózónán kívül betöltött szerepét érinti. Az adókérdések, ahogy ön is jól tudják, roppant kényes kérdések, a jelenlegi szerződés és a majdani Lisszaboni szerződés értelmében is egy hangúságra van szükség adózási kérdésekben, uniós szinten egyhangúságot pedig az elkövetkezendő években nem várom, hogy ez a fajta döntéshozatal változzon. Euh, Vannak kiegészítő kérdések, először is Lechtfried úr, és aztán Lundgren úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, engedje meg, hogy elmondjam, hogy mennyire örülök annak, hogy az ön elnöklete alatt tehetem föl ezt a kérdést. Biztos úr, e, az eurócsoport az elmúlt e, tíz évben ugye e, együttműködött, és, ez eh, és, és sikerült is ez az együttműködés, és a válságban is megmutatkozik, hogy vannak olyan országok, amelyek szeretnének csatlakozni ehhez a eh, csoporthoz. Eh, milyen feltételek mellett lehetne csatlakozni ehhez a csoporthoz? Vannak-e ezzel kapcsolatban gondolatok már az Európai Bizottságban? Mi a véleményük erről? Lundgren képviselő. Ehm, nos van egy kérdésem hogyha az euró ennyire sikeres volt az elmúlt tíz évben, akkor miért van az, hogy Olaszország és Görögország, csak hogy két példát említsek, ennyire rossz eredményeket produkálnak az államháztartás terén, mint korábban. Svédországnak miért 0,8 százalék, 0, miért van 0,4 század, 4 százalékkal alacsonyabb kamatszintje, mint Németországnak, hiszen nem eurós tagállam. Köszönöm. Önök tudják, hogy Szlovákia 1. január 1 belépett az eurozónába, most már 16 tagállamunk van a 27-ből. És ez azt jelenti, hogy mindezekben az országokban ugyanaz a pénz nem. Ki lesz a következő ország? Nos, ez nem az Európai Bizottság feladata, ez a döntés. A tagállamoknak kell jelentkezniük jelen pillanatban, azt tudjuk, hogy kik azok a tagállamok, akik szeretnének csatlakozni lehető leghamarabb az eurozónához. Sajnos e pillanatban nem felelnek meg minden e, a szerződés által előírt követelménynek, kinek a balti államok, Magyarország és más országok. És van két olyan tagállam, Dánia és az Egyesült Királyság, amelyek az opt-out elvel éltek, tehát eh, ők mentesülnek azoktól a, azok alól a feladatok alól, amelyek egyébként a tagállamokat eh, arra kötelezik, hogy felkészüljenek az eurozónához való csatlakozásra. De nem tudom, hogy Szlovákia után ki lesz a következő ország, lehet, hogy eh, a két opt élő ország közül valamelyik, lehet, hogy a következő néhány hónapban Dánia úgy dönt, hogy most már nem akar élni az opt-out lehetőségével, és inkább csatlakozna az eurozónához, és Dánia már most is megfelel az összes követelménynek a szerződés szellemében. De természetesen a Dán hatóságok, a Dán parlament és a Dán polgárok népszavazási döntése kell ehhez. Ma délelőtt az euró tizedik évfordulóját, születésnapját ünnepeltük, és biztos vagyok abban, hogy a következő tíz évben valamennyi, vagy csak nem valamennyi Európai Uniós tagállam tagja lesz az eurózónának, hiszen ezekben a nehéz gazdasági időkben az Eurózóna tagság előnyei nagyon sokat erősödtek, és azok, akik még nem csatlakoztak az eurozónához, tisztában vannak azzal, hogy sokkal nagyobbak az előnyök, és sokkal fontosabbak az előnyök, mint az ezzel járó követelmények, vagy felelősségek, vagy akár a nehézségek. Ami az önök megjegyzéseit illeti, Nos, hogyha az önök helyzetében volnék, akkor nem eh, a kamatlábakkal érvelnék eh, az eurozóna ellen. Kérdezik meg Dániát, hogy mit történt a kamatlábakkal ebben a válságos időszakban. Mint hogy Dánia nem eurozóna tag, az euróhoz csatlakozik azonban az ő valutájuk, a központi bankjuk azonnal követi az Európai Központi Bank döntéseit, tehát eh, az ő piacuk nem eh, tehát itt a magasabb kockázat prémiumok kérdését is föl kell vetni. Elnök, köszönöm a következő kérdést. Kazaka úr adja fel, teszi fel az Európai Uniós tejpiaci árak össze bedőlésével kapcsolatban. Fischer biztos asszony. Honorable, honorable uh, members. Tisztelt képviselők! Azzal kezdem, hogy leírom, elmondom, hogy milyen volt a helyzet néhány évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk arra, hogy a tejágazat nagyon stabil volt, stabil helyzetben volt, és az árak nem igazán ingadoztak, csak egy kicsit. Az elmúlt években a helyzet azonban megváltozott, drámai változásra került sor. Először is 2007-ben, úgy emlékszem, hogy 2007-ben, augusztusban és szeptemberben láttuk, hogy menny, magasba szöktek a tejtermékek árai. És aztán utána tavaly ugyanilyen, vagy sőt ennél nagyobb fluktuációra került sor. Az e, árak ott e, azonban csökkentek. Most nagyon közel kerültek az árak az intervenciós árakhoz, sőt egyes esetekben még e, az alá kerültek. Biztos vagyok benni, benne, hogy garantálhatom az európai parlamenti képviselőknek, hogy nagy aggodalomra ad okot az európai tej ipar, tej ágazat romló helyzete. Vannak támogató intézkedéseink, amelyeket alkalmazni lehet a tej ágazatban, és sőt, már sor került egyes intézkedések alkalmazására is. A normális helyzettel ellentétben ahol március 1-én aktiváltuk volna a vajjal kapcsolatos intézkedést, most már január 1-én sor került erre, tehát ez azt jelenti, hogy a termelés, amelyre decemberben került sor, eh, ez is eh, jogosult erre a programra, vagy intézkedésre. Az intervenció, illetve az export visszatérítések eh, további intézkedések, kell támogatni lehet a teipari ágazatot, és ezt ennek piacát hatékony módon. Ami az intervenciós rendszert illeti, ami márciusban kezdődik, és ezért lefedi a februári előállítást és termelést is, ez a vajra és a tejporra vonatkozik, és ezeket augusztus végéig lehet ezeket a termékeket megvásárolni. Először fix árakra, árak érvényesek itt, majd pedig ruhamosabb rendszer következik. Emellett szeretném emlékeztetni önöket a 2007-es helyzetre is. Mindennyian emlékszünk arra, hogy milyen gyors reakciót reakcióra került sor a parlament, a tanács és a tagállamok részéről, és nagy nyomást gyakoroltak rám, hogy azonnal növeljem a kvótákat, hogy enyhítsem a helyzetet és a feszültséget, ami a fogyasztói árakkal kapcsolatban kialakult. Szeretném a félreértést eloszlatni. A tejkvóták növelése nem a gyenge tej árakra vezethető vissza. A kvóta emelés, emelésre sor került áprilisban, és ezután a tejtermelés csökkent, ezt láthattuk. A termelés, illetve a kvóta emelése lehetőség a tagállamok számára, de nem kötelező. Ez világosan megmutatja, hogy a gazdák a teipari ágazatban reagálnak a piac jelzéseire. Viszonylag kis változásokra került sor a rendszerben, úgyhogy ezeket nem is lehet megmagyarázni, nem lehet a mostani helyzettel megmagyarázni. A fogyasztók részéről kisebb a kereslet, és ez a tavalyi magas árak miatt van így valószínűleg. a magas minőségű és drága tejipari termékeknek a mm, forgalma csökkent. Ugyanezen okból nagyon fontos az is, hogy ne ringassuk magunkat illúziókba. A teipari ágazatnak a mikromenedzselésével ne gondoljuk azt, hogy az egész ágazatra vonatkozó döntéseket hozhatunk, vagy ezt befolyásolhatjuk. A kvóta rendszer valószínűleg nem, kvóta rendszernek nem sikerült olyan stabilitást hozni a piacon, mint amit szerettünk volna. A, mi a portugál képviselő kérdését illeti, a portugál hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy a tejkvótát növeljék, az Azori eh, szigetek eh, tekintetében úgy tűnik, hogy ők nagyon eh, versenyképesek, és, és előnyt kovácsoltak a termelés növelésének lehetőségéből. A kvóta rendszer folyamatos növelése és majd megszüntetése véleményem szerint előnyére válik a teipari ágazatnak. És még ezek a szép és távoli szigetek és érintve vannak ezáltal, és itt is szállítani kell a tejet a kilenc sziget között. Összességében biztosíthatom a képviselőket arról, hogy a teipari politikai intézkedésekre, intézkedésekkel kapcsolatban felelős döntéseket fogok hozni, és az lesz a célom, hogy hatékony biztonsági hálót biztosítsak a teipari ágazat számára. Kazaka úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos asszonynak is, hogy megadta a válaszát, de nem tudom az optimizmusát osztani, ami a piacot illeti. Ez a politika ami az Azori szigetek számára előnyös lehetne, ennek olyan kihatásai vannak, eh, amelyek szerint sor kerülhet arra, hogy a gazdák jövedelme jelentős mértékben romlik az Azori szigeteken és az Európai Unió más régióiban is. Ezek az intézkedések, ezektől én azt remélem, hogy pozitív haték, hatásai lesznek, de eddig még nem voltak pozitív hatásai, úgyhogy kérem, hogy az Európai Biztos is szoros kísérje figyelemmel ezt a kérdést. Biztos azt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig nagyon örülök annak, hogy párbeszédet folytathatok a mezőgazdasági ágazat fontos kérdéseiről, az azóri szigetekről is akár. Olyan helyzetben vagyunk most, ahol a piac teljes mértékben nehéz helyzettel néz szembe. Ez nem csak az azori szigetekre vonatkozik, hanem ez az általános helyzet Európában. Látnunk kell azt, hogy az árak olyan szintre csökkennek, amit el sem tudtunk volna képzelni hat hónappal ezelőtt. Biztosíthatom önöket arról, gondolom, hogy elhiszik, hogy képes leszek majd megtalálni a megfelelő megoldást a megfelelő időpontban, és ez most folyik, keressük a megoldást ezen feltételek mellett is, meg Guinness asszony. Thank you, President. Köszönöm, ennek asszony, boldog évet a biztos asszonynak. Konkrét kérdést szeretnék föltenni, néhány tényezőről ön nem szólalt meg. Nem volt világos, hogy miért emelkedtek meg az árak ennyire drámai módon. Van-e részletes elemzés e tekintetben, illetve arra vonatkozóan, hogy miért zuhantak az árak ekkorát? Biztos abban, biztos asszony, hogy a health check az állapot áttekintés eredményei megbízhatóak, és valóban ezek a tényezők vezettek a tejtermelés mértékének a csökkenéséhez. Nos, először is több oka van annak, hogy a tej árak ilyen alacsony szintre zuhantak. Ennek a legnagyobb oka talán az, hogy az orosz piac rendkívül fontos az Európai Unió számára, és orban azt látjuk a gazdaságban, hogy leértékelődött, ami azt jelenti, hogy az orosz fogyasztók számára óriási áremelkedés, tehát az orosz fogyasztók nagy áremelkedést éltek meg, legalább 50%-os a nemzeti valuta értékcsökkenése ami azt jelenti, hogy az európai tejtermékek nehezebben jutnak be az orosz piacra. 2007-ben magas árakat láttunk, ott akkor az emberek megrémültek a magas áraktól, és itt van a mai helyzet, amikor gyakorlatilag egy általános gazdasági bizonytalanság uralkodik. Megnéz asszony azt a kérdést tette fel, hogy amit az állapotvizsgálat kapcsán elvégeztünk, az, az elég jó volt. De nos, gyakorlatilag ez 2010. januárjával veszi igazán kezdetét. Az összes rendelkezésünkre álló eszközzel támogatnunk kell a különböző ágazatokat. A viták során azt láttuk, hogy új kihívások jelentkeztek, de ezek a megoldások csak 2009-ben még nem hatályosak, ezért javasoltuk az Európai Parlament számára, illetve a tanács, az ECOFIN tanács számára, hogy a fel nem használt keretek egy részét, 5 milliárdot összességében a mezőgazdasági eh, eh, és a vidékfejlesztési forrásokból másfél eh, És természetesen ez a parlament és a tanács döntése lesz, hogy ezeket a forrásokat valóban felhasználjuk-e arra, hogy a piacra stabilizáljuk. Bizonyára emlékeznek, hogy az új kihívások listáján megemlítettük a teljágazatot, ezért remélem, hogy a parlament is belátja, hogy ezeknek a pénzeknek egy részét ugyancsak nem kizárólag, de ugyancsak fel kell arra használni, hogy a tej ágazatot fenyegető kihívásokat kezeljük. Elnök, von Höcke úr kérdése következik a mikrohitelekkel kapcsolatban. Oui, monsieur Alistair. úr. Nem két kiegészítő kérdést szoktunk, és nem jeleztem rögtön az elején, hogy nekem lesz még egy pót kérdésem, elnök asszony. Miért nem kaptam szót? Monsieur Alistair, je n'ai pas eu connaissance du tout de votre demande. Si j'en avais eu connaissance... Először úr, nem tudtam, hogy szeretett volna hozzászólni, elnézést, ha ezt tudtam volna, akkor nyilván adtam volna önnek szót. Request... Minden tiszteltem az öné elnök asszony, de az ön mellett ülők nyilván bolintottak, hogy felírták a nevemet, hogyha ők tudták, akkor nyilván önnek is tudnia kellett, elnök asszony. Désolé, on confirme que personne ne vous avait vu a sajnálom, elnézést, de nem láttuk az ön kezét. Tovább lépünk, Michel biztos úr kap szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament is részt vett abban a döntésben, amelynek értelemben ezt a pénzügyi eszközt a bizottság előzetes javaslatával ellenében kihasználjuk. A novemberben, tavaly novemberben elfogadott döntés értelmében 2008 és 10 között egy 2 milliárdos költségvetést tettünk félre az élelmiszerbiztonság és az agrárium terén azon országban, amelyek legjobban érintettek. A mikrohitel e, program az egyik eszköze ennek. A cél a vidéki agrártermelés javítása és fellendítése. A parlament természetesen felügyeleti e, joggal e, rendelkezik a komitológián belül. Az első 300 milliós csomag 21 25 országot érint. Ez e, ennek a benyújtására februárban kerül majd sor, és a többi forrás elkötésére vonatkozó tervet pedig május első előtt kerül benyújtásra és majd a elfogadásra. Az Európai Bizottság támogatja a mikrohitel program továbbfejlesztését, a mikrofinanszírozási intézmények általában e, kívánatosak véleményünk szerint. Ez egyébként minden összetevőre igaz ennek a rendszernek. Az Európai Bizottság az alacsony jövedelműeknek segíteni kíván annak érdekében, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. Egy intézményi kapacitás hiányában, megfelelő intézményi kapacitás hiányában a legfőbb akadálya annak, hogy pénzügyi szolgáltatásokat kapjanak azok, akik rászorulnak, Nos, az Európa Bizottság éppen ezért a kapacitás növelésre, kapacitás építésre koncentrál a mikrohitel program keretein belül. Amikor tőkehiányról van szó, például amikor egy mikrofinanszírozási intézmény szeretné vidéken terjeszteni szolgáltatásait, akkor természetesen tőkével ki tudjuk pótolni ezeket az intézményeket, különleges módszerekkel, például az Európai Beruházási Bank eh, hiteleket biztosíthat. Amikor új eh, kezdő, eh, éppen beinduló cégekről van szó, akkor erre is megvannak a megfelelő eszközünk, hogy ezeknek a hóna alá nyúljunk. A mikrofinanszírozási műveleteket mi koordináljuk az Európai Bizottságnál, és erre az uniós költségvetésből használunk fel forrásokat, illetve a mediterrán és az AKC alapokat szintúgy. Köszönöm. Van Hecke úr, pótkérdése? Mikrofon nélkül. Mikro. Mikro. Attendez, mikro. Uh, de beslissing om 1 milliárd euro uit te trekken voor de armste. Köszönöm szépen. 1 milliárd euró kíván úgy döntöttünk tavaly novemberben, és ez üdvözlendő, hogy egy milliárd euróval segítjük azokat, akiket az élelmiszer eh, árrobbanás leginkább érintett, azonban az el nem költött eh, agrárforrások ilyen célú felhasználására vonatkozó javaslatunkat egyes tagállamok nyomására visszautasították. A mikrohiteleket nagyon fontos eszköznek tekint az Európai Bizottság a szegénység elleni harcban, azonban az elmúlt hónapokban komoly kritika érte ezeket a programokat, hogy mennyire hozzáférhetőek túlságosan a városokra, és nem megfelelő módon a vidékre koncentrálnak. Kérdésem tehát nem lehetne e, ennek a programnak egy általános értékelésére sort keríteni? biztos úr. Természetesen, ahogy azt már az imént említettem, azon dolgozunk, hogy egy olyan mechanizmust alakítsunk ki, amelynek segítségével a az erre elköntött összegek felhasználását, amikor a vidéki projekteket nézzük, akkor sincsenek igazán nagy nehézségek a hozzáférés tekintetében. Erről biztosíthatom Fanheke urat, hogy az aggodalmaira eh, gyógyírt eh, kínálunk a februárban benyújtandó csomagban, ja majd később a májusiban. Egy úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Rövid kérdésem lenne, mégpedig, hogy gondoltak-e arra, és értelmesnek tartják-e azt, hogy ezen eh, mikrohitelekkel kapcsolatban bizonyos igazgatási célokat ö, eh, ö, fogalmazzanak meg bizonyos területeken, mint például biológiai táplálékok, illetve egyéb területeken legyenek -e különböző célkitűzések, vagy általánosan bármire ugyanazok a feltételek vonatkoznak? Biztos úr. Természetesen nem tudok. Nem tudom megerőlegezni azt, hogy a programozás például országban hogyan alakul e téren. Nem látok a jövőbe, megvannak nekik a saját rendszereik, de ön egy konkrét módszert utat javasol, erre annyit mondhatok, ez csak egy első reakció, hogy érdekes a felvetése. Megvizsgáljuk ezt a lehetőséget, talán be tudjuk ezt építeni a jelenlegi gondolkodási folyamatba, főként az ösztönzők területén, hiszen ez azt jelenteni, hogy egyes szakpolitikák a kis családi gazdaságokat e, céloznák meg, ami elsősorban e, a megfelelő helyszínen lehet a biogazdálkodásnak, főleg egyes a ágazatokban. Persze ezt most csak első reakcióként csípőből válaszolom. de érdekes módja lehet ez annak, hogy ezzel a, a túl felesleges kapacitással valamit kezdjünk, méghozzá pénzügyileg is végrehajtható módon, ezért majd szakértőimmel konzultálok, és megvizsgáljuk, hogy olyan tudjuk a jelenlegi tervekbe ezt beépíteni. Guinness asszony, kérem röviden, mert nagyon el vagyunk maradva. Igen, valóban elnök asszony a globális élelmiszer biztonság kérdése, mint hogyha a gazdasági válság miatt hátrébb szorult volna a politikai diskurzusban, és mit tud tenni annak érdekében, hogy ez újra fontos legyen, hiszen 30 eh, ezer gyerek veszti életét eh, eh, éjség miatt. Igen, igen, McGinnis asszony. Néha meglepő kérdéseket intéznek nekem. Néha nem azt, az, hogy valamiről nem beszélünk, nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk mi rajta szépen csöndesen, de szorgalmasan a háttérben. Az Európai Parlament kezdeményezése volt ez, nyugodjanak meg, foglalkozunk mi ezzel, a figyelmünk nem lankad. Az élelmiszer álválság óta, mint hogyha csökkentek volna az árak, és sokan úgy gondolhatják, hogy a probléma megoldódott. De nem, attól, hogy az árak újra esni kezdtek, ettől a relatíve alacsony szintre nem fognak visszatérni, ami a válság előtt jellemző volt, ezért emlékeztetünk rá az embereket, hogy ez az élelmiszerválság eh, továbbra is eh, aktuális probléma, és még az is lesz az elkövetkezendő években, tehát biztosíthatom önt arról, hogy eh, nem fogjuk elfelejteni ezt a problémát. Nos, a következő, a második rész következik. Először is Harkin asszony kérdése a költségvetés reformjával kapcsolatban. Kribauszkaita asszonyhoz intézte a kérdést. Je vous en prie. Uh, Nos, két kérdésem van a költségvetési reforma kapcsolatban. Az egyik az általánosabb, a másik a mezőségügyekre pontosít, és nagyon örülök annak, hogy legalább két kérdés fölmerül, mert e, bennünket érdekel a parlament állásolása. Most az első kérdés általánosabb, és inkább a végrehajtásról és a hatály, hatékonyságról szól Nos, a nyilvános egyeztetések részben pont arról szóltak, hogy az Európai Parlament végrehajtását hogyan tudjuk eh, átláthatóbbá, egyszerűbbé tenni. Az egyeztetés rá terelte a figyelmet arra, hogy eh, hatékonysági kérdések, egyszerűsítési kérdések, arányossági kérdések eh, merülnek fel. Számos kérdést azonosítottunk, ezek egy része az Európai Bizottság részéről már megoldásra is talált, vagy legalábbis konkrétumokat kezdtünk el meglépni. Az Európai Átláthatósági Kezdeményezés kapcsán már megszületett az első válaszlépés a költségvetés hozzáférhetősége terén. Vannak más ügyek is, amelyek megjelenik, hogy komolyan odafigyeljünk rájunk. Ezeket az egyeztetés során megvitattuk. Ez egyik ilyen a költségvetésen kívüli összegek eh, költségvetésesítése, a budgetization, eh, hozzuk ezeket is a költségvetés keretei közé, azonban az elmúlt néhány évben eh, bizonyos ilyen források tekintetében nem jártunk különösebben nagy sikerrel. Fontos a tagállamok felelősségének további erősítése, hiszen ők az európai költségvetés több mint 80%-át irányítják világosabban meg kell határozni, hogy a tagállamok között hogy oszlik meg a felelősség, illetve milyen felelősség terheli a bizottságot. A Lisszaboni egyezmény eh, hatábelépésével ez is javulni fog. A harmadik elem a költségvetés merevsége. Eh, a jelenlegi európai eh, költségvetés még mindig túlságosan merev, rugalmatlan, ebben a pillanatnyi gazdasági környezetben, eh, amikor például gázhiány van, eh, nem tudtak a tagállamok megállapodni arról, hogy a eh, jövőbeni összek, hálózat összekötési vagy gáztárolási projektekbe áttegyenek költségvetési pénzeket. Tehát az operatív kapacitások javítására szükség van. Aztán az egyeztetések során szóba került az administratív terhek csökkentése is, és az Európai Bizottság már most is elkötelezte magát emellett a belső ellenőrzési rendszernek felülvizsgálatával, a szabályok egyszerűsítésével, e, például az elszámolható költség, elszámozható költségekre vonatkozó szabályok módosulhatnak úgy, hogy eh, ahol ez megfelelő, ott nagyobb részben fogadjuk el az általány elszámolást. De meg kell határoznunk az elfogadható hiba szintet, és reméljük, hogy az Európai Parlament eh, később pedig a tanácsi tárgyalások során eh, ugyancsak a képviselők részt vesznek ebben a vitában, mintában majd úgyhogy köszönetet szeretnék mondani a kérdésért. Ez nem egy vonzó kérdés, sokszor túlságosan is technikai részletkérdésnek tekintik, azonban hogyha hiába jók a politikai döntések, hogyha nincsenek eh, kiváló eh, és átgondolt végrehajtási szabályok, akkor a jó politikák is elbuknak. Elnök, köszönöm szépen, túlságosan is lemaradtunk a napirendhez képest, úgyhogy a kiegészítő kérdéseket összecsoportosítom, Harkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm az átfogó válaszát, biztos asszony, a tagállamok felelősségére beszélt, tudná konkrétan, konkrétizálni, hogy az elszámolható költségek és az általány kifizetések tekintetében milyen konkrét lépéseket tettek az egyszerűsítés irányában. Másrészt, ha megnézzük az egyeztetési dokumentumot, az felsorolja a jövő kívásait, tudás, gazdaság, energiabiztonság, stb. stb. stb. de nem szerepel itt az élelmiszerbiztonság. Tehát a mezőgazdaságra adott, negatív válasz nem negatív válasz nem befolyásolta ezt elnök, összefogom, tehát egyszerre kérdem az összes kérdést, és majd utána válaszolt a biztos asszony. Tikeo asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönetet mondok a felszólás lehetőségért. 2009 az innováció és a kreativitás éve, de fontos év lesz ez a klímaváltozás szempontjából is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai tervek, amelyek a gazdasági kilábalásra vonatkoznak, nagy prioritású infrastruktúrákat kell majd finanszíroznunk az energiaellátás terén. Hogy lehet ezeket beépíteni ezen a reform folyamatban? Biztos asszony, köszönöm szépen, három a kérdés tehát. Az egyik a strukturális alapokkal kapcsolatos, és mi az, amit most teszünk. Nos, a parlamenten folytatott tárgyalások során már megállapodtunk a tekintetben, hogy felgyorsítjuk az abszorpciót, és rugalmasabbá tesszük a döntéshozatali eljárást a tagállamokkal, különösen a terepen, a helyben. És ez a kilábalási terpe is beépült. Ennek alapján arra számítunk, hogy a strukturális alapok 6 milliárdjának felhasználását, és ez csak a 2009-es adat, ez jelentősen meg fogja könnyíteni. Abban is megállapodtunk a tagállamokkal a tanácsban, akik támogatták ezt az erőfeszítést, hogy ez a két változás csomag, amely a bizottság részére elkészült, várhatóan már a, itt kérdez a parlamentben, reméljük, hogy hamarosan elfogadható állapotba kerül. Ami az élelmiszer biztonságot illeti, és így el is tudom képzelni, hogy a következő képviselők mit fognak majd feltenni kérdésként. Ez egy értelmes kérdés a kappal, közös agrárpolitikával kapcsolatban általában is, általában is. A mezőgazdasági politika minőségével kapcsolatban föl lehet tenni kérdéseket. A politika nagyon drága, és az érintettek is így látják, teljesen igazuk van, a mi értelmezésünkben ez a politika a közeljövőben, a középtávon a környezetvédelmi, az egészségügyi vonatkozások fele fog eltérülni, úgymond. Így látjuk a középtávú jövőt, de természetesen nem mindent lehetett világosan bemutatni minden érintett számára. Barozó elnök úr ö, nagy szerepet játszott mégis ezekben az erőfeszítésekben, és számos ö, think tanket ö, megkerestünk, ö, az anyagok nyilvánosak, nem hivatalos vélemény részünkről még ez, de mindenképpen azt szerettük volna, hogyha letesztelhetjük, hogy a közvélemény hogyan reagál hogy önök objektív véleményt kapjanak arról, hogy bennünket hogy látnak kívülről, és hogy fel tudjuk ennek tanulságait használni a jövőbeli folyamatokban. Ami a harmadik kérdés illeti a prioritások kapcsolatban, tudjuk, mit kell tennünk, a tagállamok is tudják, az államok is tudják, mégse e, e, értenek mindig egyet, amikor pénzre kerül sor. Általában általában ez az a pont, ahol elakadnak a dolgok, különösen amikor ilyen súlyos energiai problémáink vannak, mint most, újra szükségünk van arra, hogy ne felejtsük el, hogy a stratégiai célok, amelyeket biztosítanunk kell, mégpedig együtt, az nem más, mint hogy elkészítsük a költségvetési reformra vonatkozó stratégiai eh, do dokumentumot. McGuinness asszony kérdése következik. Az európai költségvetés reformjával kapcsolatban biztos asszony öné a szó. A kérdést megkaptam, főleg a mezők gazdasági tárgyalások eredményeire vonatkozott ez. Általánosabb elemek is szerepelnek azonban a kérdésben, úgyhogy ezért szeretnék az általános kérdésekre koncentrálni először. A konzultáció általában, amelyet kezdtünk, ez nagyon is megelégedésre okot adó volt. Először került sor az európai történelem során, hogy ilyen nyitott vitára került sor képesek és voltunk, és a szándék is megvolt arra, hogy a eredményt érjünk el. Az NGO-k, a kormányok, az agy a civil társadalom bevonására is sor került, és ez nagyon hasznos volt. De természetesen ez visz, nagyon széles körű véleményeket tükröz vissza, ezt nem lehet egy vagy két üzenetre koncentrálni. A az Európai Bizottság megközelítését alátámasztotta ez a költségvetési reformmal kapcsolatban. Az európai hozzáadott értéket kell itt kihangsúlyozni minden egyes elköltött euróval kapcsolatban az európai költségvetésben. És azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet a stabilitást és a reakcióképességet kiegyensúlyozni. Néhány csak néhányan voltak azonban megelégedve a jelenlegi költségvetési struktúrával. A konzultáció folytatódhat, és szeretnénk a globális versenyképességgel, a klímaváltozással foglalkozni elsősorban. E, Esetleges reformokat is felvetettünk a pénz elköltésével kapcsolatban, a pénzügyi rendszerrel kapcsolatban és a költségvetés végrehajtá kapcsolatban. Részletesebb információt lehet kapni az Európai Bizottság honlapján erről. Végül a mezőgazdaság tekintetében a konzultáció azt mutatja, hogy általánosságban megvan a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a reformokat reformblokkból ki kell eh, keveredni valahogy. E, egyesek úgy gondolják, hogy az állapotfelmérés eh, mérsékeltebb eh, ösvényen kell haladni, mások úgy gondolják, hogy radikálisabb reformokra van szükség. A versenyképességre, az európai mezőgazdaság versenyképességre kell, képességre kell koncentrálnunk, élelmiszerbiztonság, minőségi elvárások és egyéb tényezők játszanak itt szerepet. Az EB e, elvárásai, amelyek a legfontosabb területekre vonatkoznak, főleg a mezőgazdaságban, ezek továbbra is a konzultáció, technikai kiigazítás, e, e, tudományos eredmények és az ágazaton belül, ágazatokon belüli viták eredményeinek figyelembevételével folytatódnak. Az európai bizottság stratégiai anyagot készít ezzel kapcsolatban, és remélhetőleg az önökkel való együttműködésben sikerül majd a feladatainknak megfelelni. Megint csak egy csoportban tesszük föl a kérdéseket. Megginész asszony az első kiegészítő kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy válaszolt, és Hárkin eh, asszonynak is válaszolt az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban. Igen, ez egy nagy hézag a piacon. Hadd eh, hívjam fel a figyelmét egy olyan anyagra, amelyet itt az Európai, Európai Parlament eh, elfogadott nagy támogatással, ez az élelmiszerbiztonságra vonatkozott, illetve a tejipari ágazatra és ezen üzemekre. Az üzemek, a reformokról beszélünk, az európai polgárok számára biztosított élelmiszerre és ennek biztonságáról beszélünk, amelyet azok állítanak elő, akik a vidék életfenntartására is felelnek. Köszönöm szépen, Fába úr következik. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne, az biztos asszonyhoz részt vettem az Európai Bizottság konferenciáján decemberben a költségvetés félidős felvizsgálatával kapcsolatban. Kiváló eh, beszédet hallottunk arról, hogy mennyire fontos a, fontosak a reformok, illetve a módosítások, azonban úgy hallottuk most, olyan plegykák vannak, melyek szerint a eh, eh, felülvizsgálat után nem lesznek módosítások a német választások és az európai parlamenti választások után mi lesz a helyzet? A nyár előtt vagy a nyár után kerül sor a módosítások benyújtására, vagy kigazítások benyújtására. Palecki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani, hogy eh, ilyen pontos és eh, egyértelmű válaszokat adott. A költségvetési reformmal kapcsolatos viták több mint egy éve folynak. Szeretném megkérdezni öntől, hogy a pénzügyi válság milyen hatással van ezekre a vitákra. És azt is szeretném tudni, hogy kerese megoldásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk az ilyen pénzügyi válságot a jövőben elkerülni. Biztos azt hogy bármilyen döntés, amire sor kerül, stratégiai döntéseknek is politikailag felelősnek kell lenniük. Nem, nem tiporhatjuk lábbal azokat az eredményeket, amelyeket már elértünk. Ezeknek hatékony megoldásoknak kell lenni, ami a félidős felülvizsgálat javaslatot illeti, egy kis félreértésre került sor. Soha nem kértek bennünket arra, hogy a költségvetésről köztes értékelést adjunk. A teljes költségvetési reform anyagról kell 2009 végéig egy beszámolót készítenünk, és nekünk kell eldöntenünk, hogy politikai szempontból hol, mikor jön el az az időpont, amikor hatékonyabban tudunk eh, válaszolni a kihívásokra. Én egy kicsit gyorsabban reagálnék, már akár tavasszal. Persze a felülvizsgálat nagyon fontos, közben sor kerülhet a Lisszaboni szerződés ratifikációra, a választásokra és egyéb politikai kihívásokra. Egy jó javaslatra van szükség, nem szabad ennek elvesznie olyan operációs műveletekben, amelyek árnyékot vethetnek a stratégia jelentőségére ennek a bizottságnak el kell végeznie a munkáját. Paleckis úrnak mondom, hogy az ön kérdése rendkívül fontos volt, nagyon átfogó kérdés volt. Ez még átfogóbb és fontosabb, mint amire választhathat önmagában az Európai Unió költségvetése. A jelenlegi pénzügyi válság olyan mély válság, hogy egyetlen költségvetés sem tud erre magától reagálni. Az európai költségvetés a tagállamok GDP-nek kb. 1%-a, és a, a válságot pénzügyi rendszer felül, felügyeleti, felügyeletében meglévő hézakok és problémák okozták. Az európai költségvetés viszonylag kis költségvetés, és van ennek ugyan egy intézkedés katalógusa, de ez meglehetősen korlátozott. És általában ez inkább az ellenőrzésre koncentrál makrogazdasági intézkedésekre, és ez eh, még fontosabb, mint eh, az, hogy milyen összeget költhetünk eh, a válság leküzdésére. Globalizációs alap megvan, tehát emellett itt van a rugalmassági eszköz, és vannak egyéb eszközök is. Ezek azonban nem igazán hatékonyak és nem igazán gyorsak. Ezért a mi tervünk, a válságkezelési tervünk bizonyos stratégiai intézkedésekre koncentrál, beruházásokra, energiaterületen és egyéb infrastruktúrális projekteken. 5 milliárd euróról van itt szó. A tagállamok nem igazán kívánnak ezekről a projektekről és ezekről az összegekről vitázni a válság miatt. A válság felmutatta, megmutatta azt, hogy nagyon fontos a finanszíroz, az infrastruktúrás projektekbe való beruházás és ezeknek a finanszírozása. A válság nagyon fontos tanulságot rejteget az Európai Unió számára. Ezt a ö, tanulság ö, azt mutatja, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mire költjük a pénzt a költségvetésből, hiszen nagyon kicsi költségvetésünk van minden, a, minden szempontból. A jelenlegi gazdasági ö, megtorpanás Európában és világszerte és kell, hogy segítsen a politikusoknak arra, hogy jobban koncentráljanak. Köszönöm szépen, Jacques Baró, biztos úr. Baróz úrhoz intézett kérdésekről van most itt szó. Hét kérdést nyújtottak be, ezek közül csak az első hármat tudjuk napirendre tűzni most. Az első a cybercrime-ra vonatkozik, Onesten úr részéről. madame la présidente je réponds donc. köszönöm elnök asszony. Onichten úr kérdésére válaszolva el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság évek óta harcol a kiberbűnözés ellen, az internetes bűnözés ellen, válvetve más uniós intézményekkel. Az Európai bizottság négy módon próbálja felvenni a harcot eh, a kiberbűnözés ellen, a tagállamok közötti együttműködés elősegítésével, a public-private partnershipeken keresztül, különböző eh, jogi eszközökkel, illetve a harmadik országokkal való együttműködés segítségével. A 2007-es közleményünk, amely az internetes bűnözés elleni általános vonalakat felvázolta, lehetővé tette, hogy információcserét folytassunk e témában. Tagállamok szerveivel az Európolon keresztül. A tagállamoknak állandó kontakt személyeket kell kijelölniük, amely, akiken keresztül más tagállamok segítséget vagy információt, tájékoztatást kérhetnek. Az Európai Bizottság ezen kívül hozzájárult ahhoz, hogy a tanács sikere elfogadja zárónyilatkozatát novemberben az internetes bűnözéssel kapcsolatban. Ez a stratégia több intézkedést is eh, felsorol, például a tagállamok közötti együttműködés, például a pedofília, a gyerekpornográfia, a csalás, a, úgynevezett hacking elleni fellépést segíti. És lehetővé teszi azt, hogy az Europol is üldözze ezeket a bűnözőket. Természetesen próbáljuk javítani a magáncégek, illetve a bűnöldöző szervek közötti koordinációt is, hiszen közösen többet tudnak tenni ennek érdekében. December 8-án a tanács ajánlásokat tett az állami és a magánszféra együttműködésre vonatkozóan az internetes bűnözés elleni felépés terén. Ezen kívül egy a kereskedelmi célú gyerekpornográfia elleni fellépésre e, buzdító koalíciót is segítettünk létrehozni, amelyet e, állami és e, magánszervezetek is támogattak. Közös céljuk a gyerekpornográfia száműzése az internetről. Ezen kívül Természetesen vezető szerepet játszunk abban is, hogy olyan jogszabályokat fogadjunk el, amelyek minimális normákat fektetnek le a bűntető jog terén. 2005 per 2-es bel- és igazságügyi tanács határozat vonatkozik erre, amely a gyerekek eh, szexuális célú kihasználásáért vagy gyerekpornográfia terén került elfogadásra. Az Európai Bizottság most azt vizsgálja, hogy hogyan tudjuk eh, ezeket az eszközöket eh, napra készíteni, és hatékonyabban végrehajtani. Zárásképpen, hogy mondjam el, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy az internet egy globális információs stráda, az Európai Unió egymagában egyes egyedül nem tud fellépni az internetes bűnözés ellen, ezért az Európai Bizottság a nemzetközi szintű együttműködést is előkívánja segíteni. Éppen ezért ebben az évben a nemzetközi szervezetekkel és az uniós szervekkel karöltve szervezünk egy olyan fórumot, ahol jobban összetudjuk hangolni a munkájukat, ezt mondhatom tehát válaszként Onechten úrnak. Annak érdekében, hogy jobban, gyorsabban haladjunk, mondja az elnök, a pótkérdéseket csoportokba szedjük. Onnekten és Cikau kollégák következnek, először Onnekten úr. És persze Doyle asszony. Köszönöm a biztos úrnak ezt a kiváló választ. Van azonban egy pótkérdésem Baró úr. A fiatalok gyakran esnek az úgynevezett e, kiberbullyingnak, e, bullying áldozatául, például a, a Facebook nevű honlapon. Itt tulajdonképpen e, megfélemlítés, nyomás gyakorlás az interneten keresztül ez. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet szentelnek e, a cyberbullying, a kiberbullying témájának? Ó, oh, ensuite, monsieur Dover. Madame Tikao. Tikao asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Milyen e, intézkedést szeretne e, az Európai Bizottság hozni annak érdekében, hogy a tagállamok az Európa Tanács által elfogadott határozatnak megfeleljenek a kiberbűnözéssel kapcsolatban. Milyen intézkedéseket szeretnének elfogadni annak érdekében, hogy az elektronikus aláírást könnyítsék. If I could welcome... Elnök asszony, amit eddig hallottunk válaszként a biztos úrtól, az nagyon jó volt, de van még egy kérdésem az emberi jogokat mindig szem előtt kell tartani. Más szóval, én persze az internetes bűnözés elleni harc híve vagyok, de fontos, hogy az internetes szolgáltatók és cégek kell szemben a rendőrség, a bűnöző szervek eh, nem eh, lépnek föl túlzott keménységgel. Monsieur le commissaire! Biztos úr, kíván reagálni? Oui, alors... De... Természetesen. Igen, valóban igazuk van. Az emberjogi aspektusra vonatkozó kérdésre reagálnék elsőként. Valóban meg kell találnunk az arany középutat az internetes bűnözés elleni harc és az emberjogok tiszteletben tartása között, hiszen eh, nem mehet az egyik a másik kárára. A 2010 és 2014 közötti Stockholmi program keretében egy külön fejezetet szentelünk majd az internetes bűnözés elleni harcnak, és hogy azt eh, már említettem, Onekten úr kérdésére válaszolva elmondom még egyszer, hogy a célunk az, hogy az Europolhoz kapcsolódó egy ilyen megfigyelőközpontot hozzunk létre, mely lehetővé teszi számunkra azt, hogy jobban eh, figyelemmel kövessük magunk, eh, illetve nemzetközi szervezetek segítségével eh, azt, azokat a honlapokat, amelyek nagyon gyakran a forrásai például a gyermekpornográfiának. és a leginkább veszélyeztetett csoportok számára innen közvetítik ezeket a bűnös tartalmakat. akik vezetik ezeket a honlapokat vagy szájtokat, gyakran igen erőszakosan már az interneten keresztül, szinte már molesztálva célozzák meg a kiszemelt áldozatokat. Nagyon sokat tennivalunk, meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket, hiszen egyre tisztában látjuk, hogy az internet milyen veszélyeket rejt a számos előny mellett. Az európai eh, gyermek pornográfia elleni koalícióban nagyon bízom, remélem, hogy az állami és magánszervezetek fel tudnak lépni az ellen, hogy az interneten pénzellenében áruljanak ilyen tartalmat, remélhetőleg le tudunk csapni a bűnösökre. Remélem, hogy ez az említett koalíció 2009. februárjában valóban beindul, és természetesen teljes messzélséggel támogatjuk ezt. Köszönöm, mondja az elnök. Edward úr kérdése a terrorista fenyegetéssel kapcsolatban. Biztos úr? Je réponds à Monsieur Albert. Nos, hogy feleljek az Edward úr kérdésére következőképpen. A terrorizmus és a lépsős bűncselekmények elleni védelem terén biztosítanunk kell, hogy a megfelelő emberek a megfelelő információhoz hozzájussanak a megfelelő pillanatban. Ez óriási feladat az Európai Unió számára. Arra törekedtünk, hogy olyan eredményes hírszerzési adatcserét szervezünk meg a tagállamok között, amelyet ez biztosítja a vonatkozó 2006. december 18-ai svéd döntése, hogy ezt ismerjük, arra vonatkozott, hogy minden tagállam közös jogi keretrendszert alakított ki, vagy kell, kellett, hogy kialakítson 2008 végéig. Ez előírja, hogy a tagállami rendőri szervek, hogyha információs kérést kapnak, ugyanolyan sürgősséggel járnak el a tagállamokon kívülről érkező adatkérések esetében is, mint hogyha az a tagállamon belül belülről érkezett volna. A 2008-as júliusi döntés pedig bizonyos DNS profilok, új lenyomatok és egyéb információk például rendszámi információk hozzáférhetőséget is biztosította annak érdekében, hogy a bűnügyi eh, nyomozás eh, sikeresebben folyhassék. A tanácsi döntés értelmében a tagállamok hozzáférést biztosítanak egymás számára az új lenyomat és eh, egyéb adatbázusokhoz ez rendkívül érdekes, hiszen a tanácsi döntés lehetővé teszi ezt a rendkívül eredményes DNS és újranyomat információ cserét. Az Europolnak rendkívül fontos szerepe van ebben az összefüggésben. Az Europol információs rendszere az IIS lehetővé teszi azt, annak meghatározását, hogy a másik tagállam rendőri szerveinek operatív szinten megvan-e megfelelő információs hozzáférés lehetőségük. A tagállamoknak azonban eh, az Európa rendszert fel is kell tölteniük megfelelő adatokkal, mégpedig kielégítő módon, megfelelő módon. Nyilvánvaló, hogy hogy olyan új intézkedésekre van szükség, amelyek az információs az adatcserét a következő 5 éves terv folyamán is biztosítja, amely a hágai programot követi majd. Ennek a programnak kell biztosítania azt, hogy koordinált megközelítést tudjunk alkalmazni az információcsere és az adatcsere terén. Az öt éves programban európai stratégiát kell megvalósítanunk az adatcsere terén. Egyúttal azonban a személyi adatok védelmére is figyelmet kell fordítanunk. Tehát mindenféleképpen átfogó tekintettel kell fordulnunk a téma irányába. A rendőri szerveknek eh, biztosítaniuk kell a különböző rendszerek közötti interoperabilitást adatformátum és technológiai kérdések tekintetében. Ezek lennének az Élbert úrnak adott válaszom elemei. Nos, mondja az elnök, össze szeretném, csokorba szeretném szedni a kiegészítési kérdéseket. Élbert úr először. Szeretnék köszöntet mondani a biztos biztos úrnak. Az Európai Unió mit tesznek érdekében, hogy a terroristák eszközeit lefoglalja? Madame Doyle? Doyle asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, hogyha biztos úr elmondaná, hogy a 27 tagállam közül mindenki megfelelően együttműködik-e az a rendőri információk cseréje terén, és ha nem, akkor mely országok lógnak ki. És a kérdés, hogy az ír kormány kérte lehetőséget arra, hogy ebből az információ cseréből kiúszhassa magát, tehát élte opt-out lehetőséggel. Rübi úr, biztos úr, e, elnök asszony, azt szeretném kérdezni, hogy hogy van-e olyan biztosítási és biztonsági koncepció, amely az atomerőművek terrorista fenyegetettségét illeti. Komisz, biztos úr, öné a szó. Ami a eszközök, a terroristák eszközeinek, illetve az illegális tevékenységből származó eszközöknek a lefoglalását illeti. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy ma elköteleztük magunkat ennek a témának a tanulmányozása mellett. A SWIFT program ellenőrzésére eh, kerül sor, eh, és ez ellenőrzi a terroristák finanszírozási lehetőségeit, és ennek a programnak a lezárására hamarosan sor kerül. Aztán itt van a TRACK eh, program, a terrorizmus egyéb finanszírozási forrásainak az elemzése és mindez az adatvédelem tiszteletben tartása mellett folyik elmondhatom, hogy mindez végeredményben az említett eszközök és tulajdon lefoglalását megkönnyíti. A jogtalanul szerzett vagyontárgyakról van szó. Ami az információ cserét illeti, az Europol információs rendszerre hatékonyabb lehetne, hogyha a tagállamok több információt állítanának, bocsátanának rendelkezésre, hogyha bizalommal rendének a rendszer iránt, és ez átláthatóbb lenne. Természetesen dolgozunk ezzel, és hát persze tudom, hogy ez aggodalomra ad okot. Fontos, hogy a hatóságok között a bizalom kiépüljön olyan hatóságok között, amelyek az információ cseréért felelősek. Fontos, hogy hatékonyabb információ cserére kerüljön sor. Ami a kivételi klauzulát illeti, optautot illeti, erről még nem hallottam. Azt hiszem, hogy minden kérdést megválaszoltam. Ami az atomerőművek fenyegetettségét illeti. Nos, valóban van egy szöveg, amely a kritikus infrastruktúráról szól, érzékeny infrastruktúráról, ehhez tartoznak, ebbe tartoznak az atomerőművek is, és az Európai Bizottság kidolgozott egy javaslatot, egy olyan szöveget, amely a kritikus infrastruktúra szorosabb ellenőrzését teszi lehetővé. Báró úr, következő kérdése következik, a bevándorlási politika Armando Franza kolléga részéről. Nos, mondja a biztos, szeretnék Franza úr kérdésére válaszolni. Az Európai Unió 2008-as bevándorlási politikájában megpróbálta jobban megfelelni a bevándorlás kiváltó okainak. A harmadik országokkal való megerősített párbeszédre próbálunk itt koncentrálni, amely a bevándorlás minden aspektusát magába foglalja. Konkrétan, ami ezt a globális megközelítést illeti, hát ezt tartalommal kell feltölteni. Ennek érdekében az Európai Bizottság az együttműködési kezdeményezéseket támogatja harmadik országokkal, például az INES programot említhetném. Az Európai Uniós projekteket finanszírozták ebből. Aztán az ezt követő program a bevándorlás és menedék menekültügyi politika. Ez 205 millió eurót kapott 2007 és, kap 2007 és 2010 között. pályázatra is, pályázat kiírására is sor került, és ennek keretében a tagállamok és a régiók számos kezdeményezést nyújtottak be a harmadik országokkal való együttműködésre. Például az ENEAS program keretén belül az Európai Bizottság a spanyol-marokkói együttműködést támogatja a szezonális munkavállalókkal kapcsolatban. Ugyanez érvényes a spanyol-kolumbiai együttműködésre. Hogy emellett említsem a zöldfoki szigeteki polgárok bevándorlását és Portugáliával való együttműködésüket, a zöldfoki szigetek és a portugál együttműködést említeném Ezen programok mellett még egyéb pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre az Európai Fejlesztési Alap, illetve a szomszédsági politikában meglévő eszközök. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az általános bevándorlási megközelítést támogassák. Például az Európai Bizottság nemrégiben a tájékoztatási és bevándorlási projektet támogatta. Ez egy olyan projekt, amelyben Európai Uniós tagállamok vesznek részt. Az Európai Bizottság új eszközöket is javasolt, annak érdekében, hogy a harmadik országokkal való partnerséget erősítsük és ösztönözzük, és hogy nagyobb szinergia hatásokat érjünk el. Az Európai Bizottság ezt ösztönzi. Aztán itt van a partnerek a mobilitásért eszköz, ez egy új eszköz. Ez egy kísérleti projektnek számít még. Ez a partnerség a mobilitásért program lehetővé teszi azt, hogy párbeszéd és együttműködés alakuljon ki az EU és harmadik országok között a legális bevándorlással kapcsolatban ez a megelőzést, illetve az illegális bevándorlás elleni harcot eh, célozza. Az első partnerségi eh, egyezmény aláírására sor került az EU és az Öltfoki szigetek és az EU és Moldávia között. Ezen partnerségi programok keretén belül konkrét együttműködési javaslatokat dolgozott ki az EU és ajánlott fel, például az Öltfoki szigetekkel Portugália egy új jegyzőkönyvet írt alá, amely a zöldfoki szigeteki munkavállalókat illeti, akik Portugáliában dolgoznak, és akiknek az ideiglenes visszafordítását szabályozza ez az egyezmény. Ezen kívül vannak együttműködési fórumok, amelyek a harmadik országok képviselőivel, illetve a donor országok részvételével em, kerülnek megrendezésre. Etiópiában volt például egy ilyen fórum Nagy-Britannia kezdeményezésére. És az a célunk, hogy Dél-Afrikában is kezdjünk egy ilyen fórumot. A tagállamok egy alapsegítségével harmadik országokkal együttműködhetnek, és harmadik országokban még a kivándorlás előtt intézkedéseket tehetnek, képzés, továbbképzést támogathatják. Szeretném szerettem volna még önöknek számos példát bemutatni, de összességében annyit mondanék, hogy meg vagyok győződve arról, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy Európa a migrációs áramlattal szembenézzen, és hogy a bevándorlást és a fejlesztési politikát összhangba hozzuk. Ehhez az szükséges, hogy harmonizáltan nézzünk szembe a bevándorlással. Ez kell, hogy legyen a célunk, és ez alapvető hogy példaértékű legyen a bevándorlási politikánk elnök. Megint csak csoportba szedjük, csokorba szedjük a kiegészítő kérdéseket. Köszönöm szépen a biztos úr válaszát, mondja a képviselő. Egyetértek önnel abban, hogy nem lehetünk elégedettek. Elégedetlenek vagyunk E, ezekkel az intézkedésekkel. Az illegális bevándorlás tovább e, folytatódik, az emberkereskedelem folytatódik, és vannak olyan területek, ahol különösen nagy a bevándorlási teher. E, Olaszország, Franciaország felé például a földközi tengeri térségben. Olaszország és Franciaország együttműködési ö, egyezményeket írt alá, más országok nem. Fontos, hogy az Európai Bizottság folytassa a munkáját, anélkül, hogy a lelkesedését elveszíteni. Köszönöm, tartsák be a hozzászólási időt, mondja az elnök, hiszen nagyon elkéstünk. Um, President. Elnök asszony, a kérdés uh, arra utal, hogy az emberi jogok tiszteletben tartására a humanitárius segély uh, részét képzelő politikának valakit deportáltak Miroszágban annak ellenére, hogy az adott személy lánya nőcsonkítás áldozatának esetett ennek áldozatával. Kérdésem tehát az, hogy ez a gyakorlat még mindig néhány tagállamon nem illegális. Egy közös álláspontot mikor kellene a tagállamok kialakítani, illetve mit kíván tenni ennek érdekében az Európai Bizottság? Az elnök, biztos úr? Oui, tout d'abord je veux répondre à monsieur. Igen. Hogy reagáljak? Először Fransza úrra, Fransza úr kérdésére. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az EU és a harmadik országok együtt, szorosabban együtt működjenek ennek érdekében. Két oldalon sikeres megállapodásokat egyes tagállamok kötöttek ugyan, de itt az ideje, hogy Európa egészen kövesse ezt a bevált gyakorlatot az illegális bevándorlás azért jelent veszélyt, mert a legális bevándorlás csatornáit nem szabályoztuk rendesen. Az ön által említett konkrét eset jól mutatja, képviselő úr, hogy a visszatérítési politika, visszafordítási politika úgy kell, hogy alakuljon, hogy ne küldjünk vissza olyanokat harmadik országokba, akik ott veszélynek vannak kitéve, akár életveszélynek, ezért itt különböző esetek között eh, megfelelő különbséget kell tenni. Erre az irányelvre most nem térek vissza, ez eh, nagyon vitatott kérdés volt annak idején, de hogyha a tagállamok megfelelően ültetik át ezt a nemzeti jogba, akkor bizonyos mértékben lehet azt ellenőrizni, hogy a, ezek a visszatérítések pontosan hogyan alakulnak. Ezt minden esetre szorosan figyelmel fogom követni. A 38-tól 50-ig írásbeli választ kapnak a kérdések. McCreevy úrhoz intézett kérdésekkel folytatjuk. La première question est la question de monsieur... Az első kérdés az úrtól érkezett az úgynevezett zárt szakmák megnyitása témájában. Képviselők, először is tisztelni szeretném, hogy a bizottságnak nem célja az árt szakmák felnyitása általában, hanem ennek a belső piaci vonatkozásaival foglalkozunk, a szolgáltatások szabadsága és a teljes európai gazdaság érdekének szolgálata. A tagállamoknak éppen emiatt át kell világítaniuk azokat a szabályokat, amelyek bizonyos zárt szakmákra vonatkoznak, területi megkötésekkel foglalkozunk tehát. Az Európai Bíróság esetjogi anyagát is figyelembe véve 2009 folyamán a tagállamoknak is kell benyújtaniuk ennek az átvilágításnak és értékelési eh, folyamatnak az eredményeiről. Meg kell határozniuk, hogy melyek azok a lehetséges negatív eh, hatások, eh, amelyek kialakulhatnak, hogyha az zárt szakmákat felnyitják, és azt is el kell mondaniuk, hogy milyen indokolt intézkedésekre lehet szükség ennek kivédésére. 2010. decemberére a bizottság összefoglaló jelentést fog a tanács és a parlament asztalára helyezni az értékelési folyamat eredményeit eh, részletezve. És ebben az összefüggésben fogjuk megvitatni ezeknek a, szabályok, ezeknek a szakmáknak a szabályozását. A belső piac eh, megnyitása természetesen akkor fontos, amikor a tagállami szabályozás egy adott területen a diszkriminatív gyakorlatokat szentesít, például a tulajdonjog korlátozása terén. Végül a bizottság a verseny elvek terpén is tevékenykedik. Vannak olyan szakmai szabályozás tagállamokban, amelyeknek ilyen vonatkozásai is vannak a tagállami versenyhatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a saját nemzeti szabályaik nem vezetnek-e a verseny túlzódásához. Elnök, most a kérdéseket újra csokorba foglaljuk. Hildakás Rubik úr és Doyle képviselő. Angela Kasszúrnak adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Amit az Európai Bizottság céloz, az az, hogy közös piacot hozzon létre, ezen szabályok alá tartozó szakmákra, de liberalizált szakmákra. De vannak olyan szakmák, amelyekben kvóták érvényesek. Például engedélyt eh, kell szerezni ahhoz, hogy valaki eh, taxit üzemeltessen, ez szabályozott, vagy a gyógyszerészeknél, eh, gyógyszertáraknál. Ezzel kapcsolatban különböző intézkedések működnek. Erre mi a reakciója a biztos úrnak? Rübik úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolják-e, hogy a helyi ismeretek és a regionális előírások alapfeltételek kell, eh, hogy legyenek ahhoz, eh, annak, hogy ezen szakmákat megfelelő módon tudják gyakorolni? Dole asszony. Thank you. I, I'm not sure. Köszönöm. Eh, nem vagyok benne biztos, hogy a bookmakerek például mennyire minősül, bookmakerség mennyire minősül szakmának, de hát a szolgáltatás mint egy szabadsága mindenképpen alkalmazandó. Hogy áll ez a vita? a, az az irányelv, ami a szakképesítések kölcsönös elismerésére vonatkozik. Vannak itt e, problémák, hasonló dolgokat e, hasonlítunk egyáltalán össze? Monsieur le commissaire. Biztos úr, mondja az elnök. Nos, érdekes kérdéseket vettek, vetettek fel a képviselők. Az egyik a szolgáltatási direktíva hatájával kapcsolatos, a másik a szakmai végzettségek, képzettségek témakörével. A szolgáltatási direktíva néhány meghatározott kivétellel valamennyi szolgáltatásra érvényes. Az Angelakas úr által felvetett kérdés kapcsán azt mondhatom, hogy bizonyára ő is tudja, hogy vannak szabálysértési eljárások folyamatban bizonyos tagállamok ellen éppen e tekintetben. A szolgáltatási direktíva értelmében minden tagállamnak végig kell mennie december, ez év december 28-áig ezen a folyamaton, és akkor meg lesz a kölcsönös értékelés, és meglátjuk, hogy mi az, ami arányos, és mi az, ami nem. Doyle asszony kérdésével kapcsolatban azt mondanám, hogy a szerencsejáték területen azt láttuk, hogy legalább 15 tagállam esetében vannak problémák. Ez egy olyan szolgáltatás, amely mindenféle kivétel nélkül a szolgáltatási direktív alá tartozik, és ezen a területen is rendelkezésre áll a bíróság eddigi döntési gyakorlata megfontolása. Különböző járási folyamatok vannak e, e, a tagállamok ellen e területen is, és van természetesen sok további lehetséges e, szabálysértési ügy is e területen. Elnök, nos, most tovább lépünk eh, Papasztánkosz úr kérdésére a hitelértékelő eh, ügynökségek munkájával kapcsolatban. Biztos úr, elnök úr, a bizottság nagyon eh, szoros figyelemmel követi a hitelminősítő szervezetek tevékenységét most már évek óta. és szükségét látja megfelelő szabályozásnak az európai tőzsde felügyeletek bevonásával egy kommuniké jelent meg, amelyben a bizottság megfogalmazta, hogy az IASCO tevékenységi kóddal előresenek megfelelő szabályozásra van szükség a hitelminősítő tevékenység terén. Ezen kívül fontos, hogy éves beszámoló szülessen ezen a téren. Lehet, hogy jogalkotási intézkedésekre is szükség lehet amennyiben ennek a kódnak a betartása önmagában nem biztosítható más eszközökkel, hiszen a piac e, működése elérheti azt a, e, lehet annyira hibás, hogy ilyen szintű beavatkozásra is szükség lehet. 2007-ben láttuk, hogy milyen súlyos e, bizalmi válság alakult ki számos résztvevő részvételével a hitelminősítő cégek nagyon közel eh, állnak a probléma gyökeréhez. Eh, az úgynevezett subprime nem elsődleges eh, hitelképességű ügyfeleknek adott hitelek kapcsán ezt megtapasztaltuk. A módszertanok nem megfelelőek, az átláthatóság nem volt biztosított, az ügynökségek nem megfelelően működtek, a subprime válság, a másodlagos hitelválság világosan megmutatta, hogy miért van szükség szabályozási intézkedésekre. 2008. novemberében a bizottság javaslatot fogadott el, amely a hitelminősítő cégek tevékenységét szabályozza. A tanács és a parlament természetesen egyeztetési partnerünk ebben is. Elnök, két kérdés van Papasztankosz úr és Ryan képviselők részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, ön 2006-ban egy kérdésemre válaszolva azt mondta szó szerint, hogy az Európai Bizottsági utalások szerint, illetve a szabályozó hatóságok megértéseit szerint az Európai Bizottság nem fog új jogszabályokat, javaslatokat benyújtani a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban. Aztán utána sor került a nagy pénzügyi válságra, és most azt mondja, hogy igen, nagyon fontos, hogy, hogy szigorúbb szabályozásra, szabályozást fogadjunk el. Természetesen erre szükség van. A kérdésem az az, hogy belátja-e, hogy esetleg nem reagált megfelelően az Európai Bizottság erre a témára. Köszönöm. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság tehát javaslatokat nyújtott be a hitelminőségű ügynökség, hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban, és a pénzügyi, terv, pénzügyi piacsal kapcsolatban biztosítandó azt, hogy ne kerüljön sor további ilyen pénzügyi válságokra. Az Európai Bizottság milyen javaslatokat kíván benyújtani annak érdekében, hogy a reálgazdaságban, főleg a kkv területén a növekedést és a munkahelyek teremtését támogassa. Főleg most, amikor ilyen nagy recesszióban van az európai gazdaság. Biztos úr. Papasztamkosz úrnak szeretném mondani, a 2005-ös beszámolóval kapcsolatban azt mondtuk, hogy ami a hitelminősítő ünnökségeket illeti, ezt figyeljük, és 2007-ben, amikor a másodlagos jelzáloghitel válság csúcsra járt, akkor a hitelminősítő ügynökségekkel kapcsolatban egy kifejezésre eh, jutott az, hogy mennyire elégedetlenek azzal kapcsolatban, ahogy mi eh, kezeltük ezt a kérdést. 2007. decemberében elhangzott eh, az, hogy további mm, tanácsra van szükség ezen a területen. A státuszkó feladása volt az egyik opció. Az Európai Bizottság javaslata benyújtásra került 2008-ban, és az Európai Parlament most foglalkozik ezzel, illetve a miniszter, miniszterek tanácsa. a hitelminősítő ügynökségek tevékenységét továbbra is vizsgáljuk és értékeljük. ahogy változik a helyzet, mi is változunk, és a reakcióink is változnak, erre is került itt sor. A pénzügyi szabályozás vonatkozik a hitelminősítő ügynökségek tevékenységének figyelésére is, és jogos kérdés az, hogy az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy a reálgazdaságban fellépő problémákat megoldja, vagy ezekkel szembenézzen. nem elvárható az, hogy egy ilyen recesszióban egy gyors reagálással újra be lehet indítani a gazdaságot. Koordinált megközelítésre van szükség, pénzügyi ösztönzőkre van szükség, amelyet az Európa, amelyet az Európai Tanács a decemberi ülésén is felvetett. Természetesen ez továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy a saját eh, pénzügyi ösztönzőiket eh, elfogadják. tagállamok hatáskörébe, eh, és ezek kormányainak hatáskörébe tartozik ez. Az Európai Bizottság válaszolva ezen ösztönző csomagra koordinációval segíthet, és mielőtt erre sor bizonyos ösztönzőket kell elfogadni, ami a KKV-k tevékenységét erősíti, mint például a Small Business Act, illetve egyéb jogszabályjavaslatok vagy programjavaslatok. Remélhetőleg ezek segítenek az Európai Unió gazdaságát újraindítani. Mitchell úr kérdésére térünk át, a pénzügyi válság szerteágazó témáját fogjuk körbejárni, biztos úr. At this, at this time of financial crisis and economic recession, both European governments and European institutions. Az európai kormányzatok és intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy újraindítsák az európai gazdaságot. Az európai gazdasági felelősségi csomag elején mondta ezt eh, barózó úr. Ehhez megfelelő rugalmasságra van szükség. Ennek érdekében a állami támogatásokra vonatkozóan az állami támogatásokra vonatkozóan, tehát a döntéshozatot fel kell gyorsítani. A nagyobb projektek eh, beindítása érdekében illetve a túlzott deficit megelőzés érdekében lehetővé kell tenni, ugyanis, hogy ehhez a helyzethez igazodjanak a gazdaságok, a nemzeti gazdaságok. A rugalmasság azonban nem jelenti azt, hogy a belső piac szabályait megvolt, azt tudjuk. A harmonizált megközelítés és a 2007-es belső piaci felülvizsgálat megállapítása életben maradnak. 2008-as jelentés, belső piaci jelentés eh, felhívja figyelmet azokra az intézkedésekre, amelyek segítségével újra lehet indítani, fel lehet lendíteni az európai gazdagságot. Például a fogyasztói eh, bizalom visszanyerése, illetve a kis- és középvállalkozások segítése. A felügyeleti eh, keret a további ilyen kialakulását minimalizálja. A parlamentális és a együttműködve Például a banki betétesek védelmét kívánjuk javítani, hogy a túlzott veszélyt elkerüljük a jövőben, például a hitelminősítő intézetekre vonatkozó szabályok szigorításával. ezzel megmutathatjuk, hogy konkrét kérdésekre konkrét válaszokat tud adni Európa. Az elkövetkezendő hónapokban az Európai Bizottság éppen eh, ezért eh, további szabályokra tesz majd javaslatot, hogy annak érdekében, hogy mobilizáljuk a pénzügyi piacokon a tőkét, ehhez persze a nemzeti szabályozó és felgyelőti hatóságok koordinációra van szükség a megfelelő védelembiztosítása érdekében. A tőkehez való jutás költségét csökkenteni kell, ehhez azonban a belső piacot kell a pénzügyi szolgáltatások terén is megerősíteni. Még egyszer mondom, a belső piac alapelvei változatlanok maradnak, sőt éppen ellenkezőleg most a válság idején, a gazdaság lassulása idején pontosan arra van szükség, hogy a belső piac alapelveihez ragaszkodjanak a cégek és a tagállamok, hiszen a válság esetében eh, a diszkriminációmentesség és az arányosság eh, lehet segítségünkre. Például a nemzeti gazdasági mentőcsomagok nem szabad, hogy koordinálatlan nemzeti felépéshez vezessenek. Egyenlő játékszabályok segíthetik azt, hogy a cégek és a fogyasztók is e, magukhoz térjenek. A 92-es e, vívmányokat éppen ezért meg kell őrizni. Fontos, hogy a pénzügyi válságot e, ne súlyosbítsuk, hanem ebből a kilábalást segítsük elő. Két kérdést fogok megengedni. Mitchell és eh, Crowley kollégák részéről. Uh, Köszönöm. Köszönöm a biztos úr válaszát, és hagyd mondjam el neki, hogy jó azt hallani, hogy a protekcionizmus visszatérésétől nem kell tartanunk, hiszen igenis lesz Európában egy fellendülés jó lenne, hogyha minél többet beszélne a biztos úr arról, hogy lesz, igenis lesz fellendülés. Trissé elnök úr például a mai sajtóban azt nyilatkozta, hogy ő már látja az alagút végén a fényt, 2010-ben a gazdasági fellendülést. A jövőről beszélünk biztos úr, hogy ne legyen reményvesztett Európa, illetve hogy versenyképesebbé válhat Európa a válságból kilábalva. Az elnök nem tudok több időt adni, mert nagyon hátra maradtunk. Crowley úr, köszönöm elnök asszony, köszönjük biztos úrnak is a válaszát. E, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jót tenne a torkának egy kis viszki, meleg víz és citrom. Próbáltam, működik. Ami a gazdasági fellendülést illeti, az elmúlt hónapokban a koordinált fellépésre helyeztük a hangsúlyt, hiszen ez egyetlen módja annak, hogy szembenézünk a pénzügyi válsággal. A kérdésem a következő az amerikai eh, kormányzattal, az Obama kormányzattal felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy az óceán két oldalán koordináljuk a fellépésünket? Köszönöm. Monsieur le commissaire. Most egyetértek, a protekcionizmus nem a válasz. Biztos vagyok abban, hogy sok olyan tagállam van, amely ki fogja használni a lehetőséget arra, hogy protekcionista intézkedéseket hozzon, de két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Először is figyeljünk oda, jutassuk érvényre az EU-s intézk- szabályokat, törvényeket, és az olyan ügyetekben, amelyek megsértik, intézkedjünk. Másrészt az ilyen tagállamokban azok, akik eh, hisznek a protekcionizmusban, hozzájárulnak a válság elhúzódásához. De természetesen ezzel kapcsolatban nagyon sok eh, vita és véleménykülönbség van ebben a házban is. Egyetértek abban is, hogy az lenne a legcélszerűbb, hogy mindezt a negatív eh, beszédet, amelyet folytatunk a, a, a, a gazdaság hanyatlansával kapcsolatban. Próbáljuk meg eh, eh, kiegyensúlyozni némi realizmussal, ne legyünk túlságosan pessimisták. Úgy gondolom, hogy az a világ, amiben élünk, vagy saját tagállamunk, vagy más tagállamok, attól tartok, hogy eh, van egyfajta nyafogás, egyfajta hajlam arra, hogy a negatív jelenségekre figyeljünk oda. Ezt a realitás érzékel kell ellensúlyoznunk egyfajta egyensúlyt kell megteremtenünk a túls, túlzott eh, pessimizmus és a, és a, a realizmus között. Nagyon törékeny dolog ez, nagyon hosszú időre van szükség arra, hogy az egyensúly létrejöjjön, és egy pillanat alatt újra felborulhat tehát eh, úgy gondolom, köszöntet mondok a Központi Bank vezetőjének, eh, és úgy gondolom, hogy eh, nagy feladat ezt az egyensúlyt megteremteni. Fölmerült ez a kérdés, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy ezeket a pénzügyi és gazdasági ügyeket az USA kormányával egyeztessük. Nos, nagyon szigorú protokoll van életben az Egyesült Államokban, különösen a hatalomátadás időszakában tulajdonképpen eh, vallásos elfogultsággal védelmezik ennek a folyamatnak az összes hozzáférési pontját. Amikor a hatalomátadásra sor kerül, akkor sokkal többet fogunk majd tudni. Számos fórum létezik, a transatlanti egyeztető fórum, különböző párbeszédek, amelyek rendelkezésünkre állnak. Az új Obama kormány hatalmáthetését átvételét követően kapcsolatba fogunk lépni a partner intézményekkel. Elnök, a következő kérdés írásban kap választ, és este 9-ig lezárom az ülést.